kifizetési sorokkal kapcsolatban. Ami a többi ügynökséget illeti, a források összhangban lesznek a bizottság 2013. júliusában meghozott döntésével. A DG Environment, a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről annyit mondhatok, hogy csak egyet tudunk érteni a jelentéssel, valamint a parlamenti képviselők nyilatkozataival. A teljesítményt állítjuk a figyelem középpontjába, és némileg aggaszt bennünket az is, hogy a munkahelyek teremtése, illetve a növekedés, mint cél némileg háttérbe szorul, de megpróbálunk egyeztetni a bizottságbeli kollégáinkkal, hogy elkerüljük ezt. A többit illetőleg bízunk abban, hogy 2016-ban a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos helyzet javul, főleg azért, mert bizonyos projektek elindítását elhalasztottuk, és 2016-ban kezdődik a közép, a félidei értékelés, és a projekteket el kell indítani ahhoz, hogy a félidei értékelést végre tudjuk hajtani. Köszönöm a bizottságnak. Örömmel hallottam, hogy nem lesznek problémák a kifizetésekkel, de de amikor azt hallom, hogy nem lesznek problémáink, pusztán azért, mert bizonyos programokat elhalasztottunk, hát azért ez így már nem ugyanazt jelenti. Reméljük, hogy tartani tudjuk a programozási ütemtervet, és reméljük, hogy a kifizetésekre különített forrásokat növelni tudjuk, ugyanis két módon is lezárhatjuk a költségvetést, vagy úgy, hogy halasztjuk a kifizetéseket, vagy úgy, hogy növeljük a kifizetésekre szánt keretet mi, a parlament, nem, halaszt, el, nem szeretnénk elhalasztani a programokat, hanem növelni szeretnénk a borítékot. De valóban úgy tűnik, hogy a kifizetéseket el fogják halasztani, ami nem, egy, nem a parlament prioritása, ahogyan ezt önök is tudják. Köszönöm szépen. Még emlékeztetnék a módosítók benyújtásának határidejére, május 26-a, az MV bizottságban júni 16-án, 17-én szavazunk, a Költségvetési Bizottság pedig június 22-én, 23-án ülésezik, akkor szavaz erről a jelentésről. Most pedig áttérhetünk a következő napi rendi pontra. A Right to Water Európai Polgári Kezdeményezés nyomon követése. elkészítettünk egy jelentés tervezetet. Lynn Boylan az illetékes, és akkor meg is adnám minden további nélkül a szót Boylan képviselőnek, hogy fejtse ki ezen kezdeményezés tartalmát. Thank you, Chair, um, and I'll try to be... Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok nagyon rövid lenni hiszen az árnyék jelentéstevők véleménye is nagyon fontos számomra a tervezet kapcsán. A Right to Water kezdeményezés az első sikeres európai polgár kezdeményezés, az UNI szerződés értelmében 2012-ben indult, és sikerült jóval túllépni az 1 millió szükséges aláírást. 1,9 millió állampolgár írta alá ezt a kezdeményezést. Mindezek az adatok azt mutatják, hogy a vízellátás, vízkezelés kulcsfontosságú területek, és a polgári kezdeményezést a bizottság olyan eszközként kezeli, amely a demokráciát is erősíti az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy ez egy olyan platform a polgárok számára, amely eh, ilyen keresztül teljes mértékben bekapcsolhatnak az európai döntéshozatali folyamatra. Sajnos eh, van egy olyan tévelképzelés, mi szerint a kezdeményezés nem felel meg a céloknak. A bizottságtól azt várjuk, hogy olyan jogalkotást fogadjon el, amely az egészséges életkörülményekhez, csatornázáshoz, vízellátáshoz, mindenki hozzá férhessen, nem szabad a vízszolgáltatásokat liberalizálni, és univerzálisan hozzáférhetővé kell tenni a vízellátást. A kampánynak köszönhetően az Európai Bizottság a koncesziós irányelv hatája alól kiveszi ezt a területet, remélhetőleg, és a kapanyhának következ, köszönhetően a vízszolgáltatások liberalizációja iránt is megnőtt az érzékenység. Egy vitafórum jött létre arról, hogy milyen hatása van a liberalizációnak, illetve milyen hatásai lehetnének. És az ENSZ egyezménye is kitér ezekre. A szervezők csalódottak voltak a bizottság reakciója miatt, illetve az aláírók is. Úgy tűnik, hogy nem lesz olyan jogalkotás, amely elismeri az emberi jogot a vízhez, és úgy tűnik, hogy ez nem teszi jót a kezdeményezés hírnevének sem kezdeményezés eltökélt a demokratikus folyamatok mellett, amelyet hogy a polgárok hangját hallja meg, és ezt a bizottság is így gondolta, de nem gondoljunk, hogy eh, ennek tükrében megfelelő a bizottsági válasz. Nagyon fontos, hogy eh, megreformálják eh, ezt a területet, és én jelentésemben konkrétabb eltökéltséget várok a kezdeményezés után, illetve plusz módosítókat fogunk benyújtani mindehez. Az Európai Bizottság a versenyhelyzetet, illetően a piaci alapú megközelítést, illetően nem tette kötelezettségeinek. Nagyon fontos lenne a jog alapú megközelítés. Jelentősen felhívva a figyelmet arra, hogy a vízszolgáltatás természetes monopólium, amely nem adja magát úgymond a piaci versenyhelyzethez. Mint korábban, eh, ez kiderült a kampány kapcsán, egyre növekedett a tudatosság a polgárok eh, körében, miszerint a eh, privatizáció, a visszolgáltatások liberalizációja nem jó Németországban, Olaszországban, Írországban, Svajországban, Görögországban egyre többen mondják azt, hogy nem az ilyen típusú gyakorlatokra. Nagyon fontos, hogy a városok vegyék újból kezeljük alá ezeket a területeket. Párizsban ez meg is történt, és nagyon fontos a megőrzés kérdése, a vízhiány egyre inkább megjelenik Európában és globális szinten is. Nagyon fontos a víz, mint forrás szerepét megőrizni arról, hogy hogyan lehet a vízkészleteket megőrizni, nagyon fontos, hogy megjelenjen az oktatásban is. A vízkeret irányelvre kitér, és nem pusztán a háztartási felhasználásról van szó. A mezőgazdasági ágazatban is fontos a tapasztalatok megosztása hiszen a mezőgazdaságban is rengeteg vizet használnak. Örültem volna, hogyha a jelentés a szennyezésre is nagyobb hangsúlyt fektet, Nem tudtam eddig mindent belevenni a jelentésembe, de mint korábban említettem, további módosítókat fogok majd benyújtani, illetve várom a kollégák véleményét is ezekről a kérdésekről, illetve várom az együttműködő közös munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Herenc a a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönettel tartozom az előadónak a munkájáért, és biztosíthatom, hogy elolvastam ezt a jelentést, amelyet ön is részletezett. A következőt szeretném mondani. Általánosságban véve kell ismerjem, hogy a polgári kezdeményezés egy jó kezdeményezés. Fontosnak tartom elismerni azt is, hogy a polgárok megkapják a lehetőséget, hogy közvetlenül forduljanak az Európai Parlamenthez, és így folyjon a jogalkotás. Ugyanakkor a polgári kezdeményezés esetében a bizottság álláspontjának módosítása, mint célpont egy hosszú utat, egy hosszú út végén következhet csak be, úgyhogy ezt figyelembe kell vennünk. Három-négy különböző módosítót szeretnék előterjeszteni olyan dolgokról, amelyekkel véleményem szerint ki kellene egészítenünk ezt a jelentést. Először is eh, arra szeretnék utalni, hogy eh, a jogalkotás, a nemzetközi eh, jogalkotáshoz hogyan kapcsolódik mindez. Hiányoltam bizonyos állásfoglalásokat, mint például az ENSZ legutóbbi határozata, egy 2013-as határozat, amelyet nem említett meg a jelentésben. Továbbá az ENSZ közgyűlése, valamint az Emberjogi Bizottság között némi zavart látok. Az Emberjogi Bizottság nagyon fontos határozatokat hozott ebben a tekintetben, ezt beépíteném egy módosítóba az Emberi Jogi Bizottság határozatát. Ezt azért is fogom megtenni, mert a vízhez fűződő jogot csak az Emberi Jogi Bizottság ismeri el, az ENSZ közülése még nem szavazott el erről. Tehát ha az emberi, ha azt mondjuk, hogy az ENSZ közgyűlése ezt elismerte, akkor ez megtévesztő. Az ENSZ még ezt nem fogadta el ugyanis. Továbbá nagyon fontosnak tartom azt, hogy hivatkozzunk arra a jelentéstevőre, aki az ensz belül foglalkozott ezzel az ügyjel. Korábban Katarina de Albuquerque volt az, aki foglalkozott ezzel, egy hölgy, most pedig egy úriember dolgozik ezen a jelentésen. Ugyanis a korábbi jelentéstevő volt az, aki feketén-fehéren leírta ott, hogy mi a különbség egy közjó, illetve egy magánvállalat, vagy egy közvállalat, egy állami vállalat által kezelt termék között egy, az ilyen javak esetében, tehát ugye nagy a különbség. Ebben a dokumentumban ez egy nagyon fontos különbségtétel, és erre vonatkozik majd egy módosítom. A jelentésben némi aggodalmat vélek felfedezni az irányítás kérdésével kapcsolatban. Ez egy olyan helyzet, amely a, az önkormányzatok, a települések irányítása alatt áll, ők döntenek erről. Hogyha valaki így dönt, hogy a település, az önkormányzat kezeljen ezen közjavakat, létrehoznak egy állami, egy közvállalatot, amelynek a kezébe adják ezt, vagy úgy dönt az adott esetben az önkormányzat, hogy egy magánvállalatot bíz meg ezzel. Ez egy olyan döntés, amelynek kapcsán egyértelműek és szigorúak kell legyünk. és teljességgel objektívekkel maradjunk. Nem szabad, hogy részrehajlóak legyünk. Az Európai Unió is hozott erre vonatkozóan jogszabályt, és ez a 28 tagállamra kell, hogy vonatkozzon. Ez azért is fontos, mert ha megemlítem például a hazám példáját Spanyolországban, gyakorlatilag 50 százalék, 60, 40, 43, 67 százalékban vannak olyan települések, ahol állami kézben vagy magánkézben levő vállalatok, vállalatok irányítása alatt áll a víz gazdálkodás, és ez nem függ össze azzal, hogy mely párt kormányoz egy adott településen. Vannak baloldali pártok, ahol magánkézben levő vállalatok irányítják ezt, vagy vannak közép-jobb polgármesterek által irányított települések, ahol állami kézben van ez. Egy hatékony szolgáltatást kell biztosítanunk az állampolgárok számára a lehetőleg alacsonyabb költséggel. És a költségekre vonatkozik egy másik módosítom. Úgy gondolom, hogy meg kell teremtenünk egy egyfajta inkvizitor szerepet, akihez bármilyen állampolgár fordulhat, hogy tisztán láthassa, mennyit kell fizetnie a vízért. Ugyanis a víz nem ingyenes, a víz ingyenes, de ami nem ingyenes és nem is szabad, hogy ingyenes legyen, az az, hogy hogyan alakítjuk át a vizet ivóvízé, a víztisztítás, illetve ennek a szolgáltatásnak a folyamatos javítása. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy megteremtsünk egy ilyen szerepet, ez egyfajta személy vagy nemzeti intézmény lehet, amely illetékes lenne, felelős, és aki bármely pillanatban ellenőrizheti azt, hogy az összes vállalat, az összes önkormányzat megfelelő szolgáltatást nyújt-e, és ő az, aki tisztázhatja a polgár számára azt, hogy mit fizet a víz használatért. Ugyanis azt hiszem, hogy az állampolgárok ezt nem látják tisztán, nem tudják, nincsenek tisztában azzal, hogy amikor a vízszámla megérkezik, akkor pontosan miért is fizetnek. Erre irányul majd egy módosítom. Elismerem egyébként, hogy bizonyos mértékig igaza van a gazdasági válsággal kapcsolatban, de már a gazdasági válság előtt is voltak olyan települések, amelyek nehéz helyzetben voltak, és amelyek számára nehéz volt a gáz, az áram vagy a víz szolgáltatás finanszírozás. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy vannak olyan települések, ahol már működik egy hatékony ellátási rendszer. Megint, a hazám, megint hazám példáját említeném, nálunk ez, ez a szerep létezik. Ha például egy település vagy egy család nem tudja megfizetni a víz számlát, akkor a település, az önkormányzat magára vállalja ennek a megfizetését. A magán vagy állami vállalat az önkormányzathoz továbbítja ezt a számlát, és a szociális szolgáltatásokért illetékes önkormányzati szerv az, amely megfizeti ezt a számlát. Említette a magán vagy állami kézben levő hálózat működtetőket, akik nem fizetnek egészen egyszerűen, akiknek nem fizetnek egészen egyszerűen azért, mert valaki elköltözik, vagy a vállalkozását beszünteti, vagy egész egyszerűen nem fizet, mert nem akar. Ez is előfordul. Annak érdekében, hogy itt ne hívjunk fel gyakorlatilag bárkit arra, hogy ne fizesse meg a víz számláját, megteremtetjük ezt a figurát, és ezáltal biztosíthatjuk a szolgáltatás megfizetését. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy nagyon jó figyelembe vennünk azt, hogy milyen problémák merülhetnek fel, mint például hazámban a levantei partvidéken, ahol a víz ellátás mindig is problémát jelentett, mivel sok volt a víz, sohasem aggódtak az ellátás biztosításáért, és nem voltak megfelelő infrastruktúrális beruházások. Ugyanakkor a, az a kvóta, amelyet az állampolgárok megfizetnek, ezt vissza kell fordítani a rendszer javításába, és azon tagállamok, amelyek nem javították az ivóvízellátás minőségét, akik szennyezték egyébként a vízellátó területeket is, soha semmilyen aggodalom nem merült fel ezen országokban, hiszen mindig bőségesen rendelkezésre a víz. Ugyanakkor hazámban ez nem így van a vízhiány miatt. Itt, ha tulajdonképpen észszerűen szervezzük és észszerűen kezeljük ezt a szolgáltatást, akkor ezek a problémák megoldhatók. Itt tulajdonképpen a víz használat kultúráján kell javítani az emberek hazámban húsz évvel ezelőtt még úgy mostak fogad, hogy közben nem zárták el a csapot. Most azonban, hogyha 15 évvel ezelőtt, hogyha 15 éves gyerek előtt az ember így most fogat, akkor nézzük meg, hogy mi történik. El kell zárni a csapot. Azt hiszem, hogy bárkit is hibáztatni, vagy bűnbakokat keresni, nem helyes, bármilyen ágazatot nem hibáztathatunk. Erre is vonatkozik majd a módosítom. Elnézést kérek, hogy ilyen hosszúra sikerült az előadásom, de részletesen tanulmányoztam ezt a jelentést, sokakkal egyeztettem, mert nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést. Akik aláírták egyébként a kezdeményezést 1,6 millió állampolgár, ami, ami jelen van az Európai Bizottság honlapján, és ezt is majd beépítem egy, egy módosítomba. Szia! Köszönöm, Eszter. Irácsa Garcia, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak eh, ezen jelentéshez. Ez egy olyan szöveg, amely figyelembe veszi, meghallgatja azt, hogy mit javasoltak az állampolgárok, sokkal inkább figyelembe veszi az ő véleményüket, mint az Európai Bizottság. Ugye az előadó sajnálkozását fejezi ki, amiatt, hogy a kompromisszumokat nem tartjuk tiszteletben. Úgy hiszem, hogy ez nem is annyira sajnálatos, hanem rendkívül kétségbejtő. Az Európai Bizottság részéről pedig sokkal nagyra törőbb választ kellene adni. Egyetértünk az előadóval abban a tekintetben, hogy egy újabb javaslatra van szükség, amely túl kell, hogy mutasson a hatályos és vonatkozó irányelveken. A vízkeret irányelv, amely a jogalkotásunk pillére, nem korlátozódhat arra, hogy azt mondja, hogy a víz egy kereskedel, a kereskedelmi javak közé tartozik a víz nem a kereskedelmi javak közé tartozik, amely által nyereségre lehet szert tenni, hanem ehhez mindenkinek joga van. Az Európai Unió is kifejti ezt az egyik irányelvében, ugyanazon szavakat használva egyébként, amelyek, amelyeket az állampolgárok is megemlítettek ebben a kezdeményezésben. A tagállamok gondoskodnak arról, biztosítják, hogy minden állampolgár gyakorolhatja a vízhez és a vízellátáshoz való jogát. Továbbá szükséges a szegénység ellen intézkedéseket foganatosítani, biztosítva a vízhez való jogot és a vízellátás minőségét. Vannak fejlődő országok, amelyekben a bizottság kifejti, hogy aggasztó a vízellátás szintje, ugyanakkor az Európai Unióban is a válság a leghátrányosabb családokat sújtotta. Nagyon sok esetben ugyanis nem tudták megfizetni a számlákat, és ezért elzárták a vizet ezen számos családban. Úgy gondoljuk, hogy egy komolyabb erőfeszítést is lehetett volna tenni, hogy olyan adatokat gyűjtsenek össze, amelyek azt hiszem az Európa Bizottságot is meglepnék, és alátámasztanák ezt a polgári kezdeményezést. Azt eh, szeretnénk megkérdezni az előadótól, hogy eh, van egy aspektus, amelyet meg, megtévesztő a jelentésében, talán ezt tisztázni lehetne. Említik eh, például a kezelés, az irányítás, valamint a tulajdonjog fogalmát. A víz köztulajdonban kell, hogy legyen, a víz szolgáltatás irányítása, kezelése, a gazdálkodás is átlátható és nyilvános kell legyen. Ugyanis A víz állami kézben kell legyen, csak így lehet adott esetben biztosítani a magánvállalkozások által való vízgazdálkodást. Erránc kollega is megemlítette, hogy vannak esetek bizonyos helyi önkormányzatok esetében, ahol a vízzel való gazdálkodás magánkézben van, ugyanakkor kihelyezik ezt magánvállalatok kezébe. De a tulajdonjog mindig nyilvános kell, hogy legyen, állami kézben kell, hogy legyen ez. Tisztáznunk kell azt is, hogy a tulajdonjog, valamint a víz, mint forrás ellenőrzése nyilvános kell, hogy legyen, de igazodni kell az adott területek sajátosságaihoz is. Itt figyelembe kell vennünk, hogy itt nem egy termékről van szó, amelyel nyerészkedni lehet. Meg kell teremteni egy megfelelő struktúrát a szerződtetés szempontjából. Lehet, hogy a magánvállalatokhoz való kihelyezés az egyetlen elfogadható opció, ahogyan azt több önkormányzatnál már végzik. Szeretnék még rámutatni néhány aspektusra, ezeket szeretnék majd kiegészítésképpen beilleszteni a módosítókba. Az európai intézmények nem hagyhatják abba azt a munkát, addig, amit eddig elkezdtek, foglalkozniuk kell az állampolgárok aggodalmaival. Nem szabad hátat fordítanunk ennek az első európai állampolgári kezdeményezésnek. Éppen ezért vagyunk itt. Nem azért vagyunk itt, hogy megállapítsuk azt, hogy problémák jelentkeztek, hanem választ kell adnunk. Ami az árszabást, a díjszabást illeti, minden bizonyal lesznek majd módosítók erre vonatkozóan. Meggyőződésem, hogy az, amit a víz keretirányelv tartalmaz, alap kell legyen, és ezek alapján a költségek visszaszerzése, megterülése kell, hogy legyen az egyik fő aspektus. Átlátható rendszerekre van szükségünk, hogy, gaz, hogy biztosítsuk a vízellátást minden állampolgár számára és megfizethető áron. A tulajdonjogon túlmenően azt hiszem más aspektusokra is ki kell térnie ennek a jelentésnek, például a kutatás fejlesztést előtérbe kell helyeznünk, modernizálnunk kell a, az infrastruktúrákat, és be kell építeni a vízellátást a többi szakpolitikába. Zöld környezetbarát munkahelyeket kell teremtenünk, és a víz fenn és a víz fenntartható felhasználását kell biztosítanunk. Egyértelmű üzenetet kell megfogalmaznunk a bizottság irányába, és az Európai parlamentnek támogatnia kell ezt az új polgári kezdeményezést, amelyel minden bizonyal mind egyetértünk, ugyanis itt igazságszolgáltatásról van szó. A vízellátáshoz való jogot veszélybe sodorta a közelmúltbeli válság, éppen ezért az Európa jogalkotásban ha most, most van a legnagyobb értelme annak, hogy ezt, ennek a joggyakorlását, ezt a joggyakorlást biztosítsuk. Köszönöm szépen, Dolmat képviselő. Köszönöm. Egyetértek a előadóval, hogy a víz és a szanitér szolgáltatások, ahogy a tagállamok is ezt elismerik, fontos előfeltétel az életnek. A megfelelő vízgazdálkodásnak kell elérnie azt, hogy fenntartható vízforrásokkal rendelkezzünk, amelyeket felhasználhatunk Európában. Az ECR-nek az a szándéka, hogy az EU-ban az állampolgárokat jobban vonja be a döntéshozatali folyamatba, és ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a kapcsolatokat is ápoljuk az intézményekkel. Spanyolország, Portugália, Írország és Németország lakosai aggódnak a vízforrások liberalizációja miatt. A mi frakciónk nem hiszi azt, hogy a bizottságnak jogalkotási javaslata kellene előállnia a vízhez való jog terén. Egyetértek az előadóval abban, hogy az EU-nak nem szabad azt mondania, hogy a ráköt, ráerőszakolja a döntést a privatizáció vagy a liberalizáció terén a tagállamokra. A tagállami kompetencia kell, hogy maradjon mindez, és nincs szükségünk ilyen jellegű szakpolitikára. Az önkormányzatok fordulhatnak magán cégekhez is, és talán kicsit pontosabban kell fogalmazniuk. Legalábbis, amit Dániát illeti, létezik az az elv, hogy nem lehet vizet nyerni vízszolgáltatással és legalábbis nálunk ez biztonságos visszolgáltatást jelent. Vannak, akik úgy gondolják, hogy így könnyen lehet nyereséghez jutni, és az állampolgároknak kell fizetniük. Ez azt jelenti, hogy tudnunk kell, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a a talajban található víz, ami nem olyan nagyon nagy mennyiségben áll már rendelkezésre, megfelelő módon kerül felhasználásra. Úgyhogy várom az ebben a témában való munkát annak érdekében, hogy biztosítsuk az állampolgárok jogát a tiszta vízhez a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Feria képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a kolléganőnek a jelentés tervezetért. A bizottságtól három célkitűzés teljesítését kérjük. Az EU és a tagállamok kell, hogy biztosítsák a jogot az ivóvízhez és a szaniter szolgáltatásokhoz a vízgazdálkozásnak nem szabad belső piaci szabályoknak megfelelően működnie, és túlságosan szélsőséges liberalizáció áldozatává válnia. A vízhez és a szanitér szolgáltatásokhoz egyetemesen hozzá kell félni. Nagyon fontos a víz szolgáltatás állami kezelése. Nem szabad elfedkezni arról, hogy szubszidiaritási kérdés, tehát tagállami kompetencia a víz nagyon fontos kérdés, amit ez a jelentés elismer, és ezt támogatjuk, hogy különbséget kell tenni a víz és egyéb alap árucikkek között, hiszen mindenkinek joga van a vízhez. Jó minőségű, megengedhető áron szolgáltatott vízhez, Úgyhogy megfelelő eszközökre van szükség ehhez a vízágazatban, megfelelő kormánymechanizmusokra, gazdasági környezetvédelmi intézkedésekre. Legyen bármilyen vízgazdálkodási módszer, amit a tagállamok választanak, a cél az, hogy alacsonyabb áron álljon rendelkezésre a víz, főleg a szegények számára, azért, hogy hatékonyan használjuk fel a vízforrásokat és az ökoszisztémát, az ökorendszert megvédjük. Technológiai fejlesztésbe, innovációba kell befektetni a vízágazatban, illetve az egyén és a közösségi vízfogyasztási gyakorlaton felvilágosító munka segítségével változtatni kell. A jó gyakorlat, az összehasonlító elemzés az állam és a magánszférában el kell, hogy érje ezeket a célokat. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy milyen fontos az, hogy a vízgazdálkodó szervek eh, megfelelő eh, szabályozással is rendelkezzenek, és a fogyasztók véd, érdekeit védjük. Ahogy a kollégák is elmondták, eh, független vízfelügyeletre van szükség, egyfajta ombudsmanre a vízfogyasztók számára. Kedves kollégák, a vízszabályozó hatóságoknak jobb együttműködésre, jobb feladatellátásra van szükségük, eszmecserére, gyors, innovatív megoldások megtalálására, hogy ne legyen monopólium a vízszolgáltatás. Már vannak erre példák, ezeket európai szinten támogatni kell. Módosítanítványokat fogunk benyújtani, hogy ezeket támogassuk, mint általános vonalakat. Támogatom a jelentés készítőjét és az árnyék jelentés készítőket ezeken a területeken. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most az F. képviselője következik, Ráfrante úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszönetet mondok az előadónak. Nagyon-nagyon jó munkát, részletes munkát végzett. Úgyhogy megkönnyíti a munkát, azok számára, akik ezzel kell, hogy foglalkozzanak. Sok mindenben egyetértünk, azon érvek terén, amiket felsorakoztatott. Úgy gondoljuk, az egyik a állampolgári kezdeményezés nem föltétlenül ahhoz kapcsolódik, amely az állampolgárok közvetlen demokratikus részvételt illeti. Sajnálatos módon azonban van egy olyan terület, ahol azt mondjuk az állampolgároknak, hogyha hozzá akarnak járulni a munkához, akkor X aláírást kell gyűjteni. Nem is tudom már mennyi, egy millió, egy millió nyolc aláírást gyűjtöttek össze, tényleg nagyon sokat, de a végén gyakorlatilag a bizottság csak egyszerűen egy közleményt készített. el szeretném mondani, hogy már is nagyon alacsony a bizalmi szint az állampolgárok részéről, úgyhogy talán ezen is kellene változtatni, vissza kellene nyerni azt. Tehát a bizottság válasza gyenge, ami a formátumát illeti, és ami a tartalmát illeti is. Mert hogy végül is az kérmény célja az volt, hogy választ kapjunk a vízgazdálkodás liberalizációjával kapcsolatban. A válasz egyszerűen csak az volt, hogy a kompetencia a tagállamoké, és főleg a helyi önkormányzatokért. Az igaz, hogy talán ez a legjobb eszköz, de nem igaz, hogy a bizottság nem tehetne valamivel többet is, azon kívül, ami a helyi erőfeszítéseket illeti. Valamilyen jogalkotói válasz esetleg? Hát csak a közlemény van, és nyilvánvaló, hogy csalódást fog ez okozni. Néhány hónap ezelőtt, pal ezelőtt volt egy mozgalom itt a víz témájában Brüsszelben, és nyilván e, e körül a téma körül többen is ö, csoportos voltak. 2011-ben 27 millió olasz szavazott a népszavazáson, és az eredmény az volt, hogy 95%-uk a víz mellett szavazott, de sajnos nagyon sokan ö, csalódtak, mert mindig messze vagyunk még a népszavazás eredményének alkalmazásáról. Áttérve a lényegi kérdésekre, ami a módosító indítványokat illeti, az előadó, és erről volt már szó ma délelőtt, idézte azt, hogy nagyon sokan vannak, akik nem férnek hozzá a vízhez, mert egyszerűen nem tudják megengedni maguknak, hogy kifizessék a vízszámlát. Hazámban ez minket nagyon aggaszt, de nyilván több más országban is igaz ez talán egy kicsit többet is tehetnénk ezen a téren, javasolhatnánk egy bizonyos minimális garantált kvóta mennyiséget minden egyes állampolgár számára. Mondjuk számszerűsítve, hogy naponta x liter vízhez kellene, hogy minimálisan hozzáférjen minden egyes állampolgár, ez fontos lenne azzal kapcsolatban, ami már többször is elhangzott az emberi jogokat illetően. Egy másik dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, mindig beszélünk az éghajlatváltozásról. Ne csak csataként kellene ezt említeni, hanem ö, úgyis, mint alkalmazkodás ö, szükségletet, hogy megfelelően alkalmazkodjunk az éghajlatváltozás adta körülményekhez, nevezetesen azon hatásokhoz, amelyek a világ minden részét, de főleg a legszegényebb országokat érintik, ami tényleg nagyon nehéz. Ne felejtsük el, erre szeretnék emlékeztetni, hogy az édes ivóvíz rendkívül kis mennyiségben áll rendelkezésre bolygónkon, az összvizek csak 3%-a édes ivóvíz. Az ember számára pedig csak kevesebb, mint 2%-a áll ennek rendelkezése, Úgyhogy ez nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem az emberi faj, mint olyan túlélésének alapvető feltétele és kérdése. Úgyhogy az édesvízi források védelme rendkívül fontos, annak érdekében, hogy ezt az igen kis mennyiségben rendelkezésről álló forrást megőrizzük, elengedhetetlenül szükséges minden ember számára. Végül mindenképpen ö, foglalkoznunk kell. Uno sono le campagne di sensibilizzazione e di comunicazione. A felhasznált édes vízből ö, keletkező szennyvíz kérdésével ö, a kollégák is ö, felvetették, hogy már ö, sokat léptünk előre, de a közlemény nem elegendő ebben a témában, mert ez is nagyon fontos probléma Európában. A struktúrákkal is foglalkoznunk kell, hiszen vannak szennyvíztisztítók Európában, de például a víz szállító hálózatok minimum 10%-át, maximum 40%-át veszítik el a szállított víznek. Ez pedig rengeteg, úgyhogy ez nagyon fontos kérdés, köszönöm. Köszönöm, Sejjel, pedig. Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott az, hogy a polgári kezdeményezés feldolgozása számunkra nagyon fontos. Hollandiában állami kézben van a vízgazdálkodás, ők látják el a kórházakat, a polgárakat, viszont az innováció és a környezetvédelem is nagyon fontos, és a mezőgazdaságot is érinti ez a téma. Nagyon fontos a polgárok érzékenységét erősíteni, Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, ami a az az üzeletáshoz való jogot illeti, ezek nagyon fontos kérdések, és az emberi jogokat nem gondolom, hogy a vízkérdés szabályozna vízkeret irányelv, hanem emberjogi konvenció. És hogyha valaki nem tudja kifizetni a vízszámláját, akkor ez nem a vízszolgáltató hibája. válságot élnek meg a polgárok is. A PPP-k lehetőséget kell megvizsgálnunk, a magánszféra és az állami szféra együttműködésének lehetőségeit. És az Európai Unióban is igaz ez a kérdés, illetve a harmadik világban. A szolidaritás alap létrehozása a víz témájában tagországi kompetencia, illetve visszabályozási kérdések kialakítása megosztott felelősségben e- e- kell együttműködni. Az én országban megfelelő szociális szabályok vannak hatályban a polgárokra nézve. Köszönöm szépen, de háj asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáimhoz szólok Dantán kollégám nevében, Michel nem tud itt lenni a mai ülésen, ami a vízhez való hozzáférést, illetve ehhez való jogot, alapvető kérdés és nagyon fontos, hogy pragmatikusan járjunk el. Ezen kívül a minőség kérdését és a mennyiség kérdését is mérlegelni kell, illetve az éghajlati változás következményeit sem szabad szem előtt tévesztenünk, ez már nem pusztán hipotézis, hanem valóság. Ami a gazdasági tevékenységek fenntartását illetve nem csak a mezőgazdaságban, hanem az iparban is, eh, számos kérdést vet fel, továbbá a megfelelő vízhez, megfelelő minőségi vízhez való hozzáférést is biztosítani kell a lakosság számára. A szociális kérdéseket fel kell tenni, a szolgáltatások infrastruktúrák kiépítését, a víztisztítást, és ez a legérzékenyebb csoportok számára egyre kevésbé hozzáférhető. Milyen választ tudunk adni európai szinten ezekre a kérdésekre? A jelentés úgy tűnik, hogy ezt a, kesztyön, ezt a kérdést nem megfelelően kezeli. Nem szabad úgymond lekicsinyelni a PPP kérdését. A, a Rónáp régió példája mutatta azt, hogy nincsen különbség az árak és a szolgáltatások között, a magán szektorára, illetve az állami kézben lévő visszolgáltatók ár képzése között. Ezen kívül felmerül az állami e, kezelés kérdése, a szerződések, az ellenőrzések, a megvalósítás kérdése, azt gondolom számos kérdés, amelyben e, egyet fogunk tudni érteni ebben a közös munkában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Svica, Svica asszony. Hvala vam lijepo, želim zahvaliti najprije izvjestiteljima i prošle godine sam sudjelovala. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevő és az ennikentős tevők munkáját. Részt vettem egy közös vitán az Európai Parlamentben, hogyha a népszavazást szerveznénk az összes tagországban ebben a témában, akkor 95%-os eredménye zárulna. Mindez, mint Olaszországban. Ez a téma rendkívül fontos. A víz nem pusztán árucik, hanem e, közös e, tulajdon, úgymond. Az 1,9 millió aláíró, akik a bagri kezdeményezést aláírták, azt bizonyítja, hogy az EU polgárai nagyon is tisztában vannak ezzel a témával. és az aláírók három fogalmaztak meg. Ezek nagyon fontos kérdések, és a tagországoknak, valamint az Európai Uniónak igenis hozzáférés kell biztosítania a vízhez minden polgár számára. Azt gondolom, hogy a vízkészletek, a vízforrások, mint ahogy ezt a kettes pont is megemlíti, fontos, hogy ne belső piaci szabályozások alá essenek, és a bizottságnak segítenie kell ezt a munkát, a liberalizációs erőfeszítéseket. A regionális helyi szinten egyesítenünk kell ereinket, illetve az intézmények, illetve a tagországok szintjén is, azért, hogy a visszatvaló általános jog mindenütt érvényre juthasson. Várom az első polgárkez, sikeres európai polgári kezdeményezés eredményét, és remélem, hogy sikerre zárhatjuk a projektet. Amikor a fejlődő országokról beszélünk, akkor itt valóban vannak problémák, és az európai alapokon keresztül támogatást kell, hogy nyújtsunk nekünk. Nagyon fontos, hogy eh, a földgolyó összes állampolgára hozzáférhessen a vízhez. Végső megjegyzésem, hogyha a víznek nagyobb szerepe lenne a nemzetközi kapcsolatokban a 21. században, mint ahogy annak idején az olaj fontos szerepet töltött a 20. században, akkor azt gondolom, hogy kezdeményezésünket sokan üdvözölnénk. Nem tudom azonban, hogy a jövőben hogyan alakul majd ez a kérdés. Horvátországot, hazámat szeretném megemlíteni. Horvátország a harmadik helyen áll a vízkészletek tekintetében Norvégia és Izland után, tehát tisztában vagyunk ennek a forrásnak a jelentőségével. Támogatom a kezdeményezést, és remélem, hogy a bizottsággal, a nemzeti, regionális hatóságokkal együtt megoldást fogunk találni ami a PPP-ket illeti, azt gondolom, hogy a koncesziókat üdvözöljük, viszont állami tulajdonban kell tartani a vízgazdálkodást. Ezek a koncesziók nagyon fontosak, nagyon fontos a víz kezelése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló. Túrmesztúr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az út igen hosszú volt. Kollégánk, a víz élet. Víz nélkül nincsen élet. És éppen ezért látnunk kell a polgárok kezdeményezését, aggódnak amiatt, hogy hogyan kezelik a vízt, hogyan történik a vízhez a hozzáférés. Tehát ezt lehetőségként kell eh, kerül, kezelnünk, arra nézve is, hogy a polgárok hogyan kapcsolódhatnak be a döntéshozatalba. Ez a polgári kezdeményezés az első eh, ilyen sikeres európai polgári kezdeményezés történt, mely jelentőségű, éppen ezért a bizottság eh, úgymond minimális szolgáltatást végzett. Hát, kicsit idegesítette őket az, hogy a polgárok sikeres kezdeményezést valósítottak meg. Nem gondolom, hogy ez okos hozzáállás volna, tehát a víz az életet jelenti, mindenek előtt az életet. Harmadik világországaiban nem mindig van ez így. Éppen ezért fontos hangsúlyoznunk azt, hogy az Európai Uniónak többet kell tennie, többet kell tennie, mint amennyit ma tesz, azért, hogy minden polgár, gyermeket, nőt és segítsen abban, hogy a vízhez hozzáférjen. A másik kérdés, eh, a vízkérdés Európában, egy olyan kontinensen vagyunk, ahol a legtöbb ember fér hozzá a vízhez. Egy közösség van, akik nem férnek hozzá néha a vízhez, ez pedig a roma közösség, tehát fontos, hogy rájuk is felhívjuk a figyelmet, és fontos, hogy ez a közösség is hozzáférhessen a vízhez. Egy nagyon fontos csata a koncesziós irányelv kérdése. Azt gondolom, hogy meg kell akadályoznunk a bizottságot abban, hogy hazárdírozzon. Ha nagy többség eh, úgymond eh, ezt lesöpörte az asztalról az erre utóbbi parlamentben, akkor fontos, hogy ez a kezdeményezés és az erre adott válasz, válaszok lehetővé tegyék a kérdés újra megnyitását, tehát a víz. Nagyon fontos, hogy közérdek maradjon, általános érdek, és nem látom azt, hogy az Európai Unió küzdjön a privatizáció érdekében a vízellátásnál. Az Európai Bizottság fogadja már el végre azt, hogy mi ezt közkézben szeretnénk tartani. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos szolgáltatások esetében magáncégeket ne lehetne ebbe bevonni. Ami a vízminőséget illeti, erre jobban fel kell hívni a figyelmet, és készült egy tanulmány egy német egyetem részéről, akik egy kicsit jobban belásták magukat a növényvédők, rovarírtók kérdésébe, és nagyon sok maradványanyagot találtak, nagyon költséges ezeket a maradványanyagokat a vízből kivonni. Tehát itt egy olyan konfliktusról van szó, amely nem kerül megfelelően előtérbe, ez pedig a rovarírtó növényvédőszerek használt, amely belekerül a talajvízbe, és károsító hatással van az élővilágra. Éppen ezért fontos, hogy világosabbak legyünk jelentésünkben, hogyha azt akarjuk, hogy a víz továbbra is jó minőségű iható víz legyen, ivóvíz, akkor nem szabad, hogy ez drága legyen, hiszen ha csak fogyasztanak, az emberek sokkal olcsóbb, mintha műanyag palackokból fogyinánk a vizet. Folyamatosan küzdünk a műanyag palackok használatán, tehát látnunk kell azt, hogy Európában megvan annak a lehetősége, hogy a csapból megfelelő minőségű ivóvíz folyjon, és a jelentésben ezt feltétlenül hangsúlyoznunk kell. Tehát hangsúlyoznunk kell azt, hogy azt szeretnénk, ha ez a víz, ivóvíz maradna, és néha kívánom azt, hogy egy kicsit konzekvensebb legyen ez a parlament. Egy olyan terem van ebben a, az épületben, ahol zöld az ülésterem, és arra kényszerítettük az adminisztrációt, hogy állítson fel egy kutat, ivóvízes megoldást, hogy ebből fogyasztassunk vizet. Köszönöm szépen. Thank you very much. We have received two additional requests. Köszönöm szépen. Két további hozzászólási kérést kaptunk. Flanagan úr. Köszönöm. Először is gratulálni szeretnék a képviselő asszonynak, hogy milyen kiváló munkát végzett. A víz tényleg nagyon fontos kérdés, egyrészt a víz biztosítása, de azonban a kezdeményezések, az európai kezdeményezések havai jelentősége. És mindig is szkeptikusan tekintettem arra, hogy hogyan is fogadják ezeket az európai állampolgári kezdeményezéseket, és hogy esetleg az Európai Unió szavahihatóságát megkérdelezőket hát csak el akarják hallgattatni. Meghallgatják vajon most ez alkalommal őket? Ne pocsékoljuk az emberek idejét, adjunk nekik reményt. Talán az emberek akkor ránk is figyelnek. Érdekesnek találtam, hogy voltak itt, akik azt mondták, mint a bizottság is, hogy nincs kompetenciája azzal kapcsolatban, hogy van-e jogunk a vízhez, ez inkább tagállami kompetencia. Az érdekesség az, hogy az én hazámban 2010-ben Írországban kénytelenek voltunk több milliárd euróban kisegíteni a bankokat. De Jean-Claude Trichet írt egy levelet, akit tökéletes úriembernek kicsit ironikusan jellemzett egy kollégám. Az ECB úgy gondolja, hogy kell a bizalom, de Trisi úr azt mondta, hogy a kormány felvállalta ezt, úgyhogy 2013-ban ezt mondtuk. A kormány független értékelést vállalt fel a vízszolgáltatás témájában, hogy egy vízszolgáltatóhoz kerüljön mindez a helyi önkormányzatoktól. És 2012-13-ban ezért fizet pénzt kell fizetni. Úgyhogy érdekesnek találom, hogy a bizottság az egyik olyan intézmény, amely nem hozhat jogszabályokat arról, hogy az embereknek joguk van a vízhez. És ugyanakkor a bankok mondják meg azt, hogy mit csináljunk a vízzel. Nem tudom, hogy amikor majd minden pénzbe kerül, akkor el lehet adni. Érdekes, hogy amikor a nagyoknak megfelel, akkor minden megtehető, amikor a kis emberek szeretnének valamit, akkor viszont nincsenek rá szabályok, nincsen kompetencia. Én nagyon lelkes voltam az Európai Unióért a kezdetek kezdetén, most azonban egyáltalán nem vagyok az. Köszönöm szépen! Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Inicijativa koju je podržalo 1,6 milijuna. Támogatta 1,6 millió állampolgár ezt a kezdeményezést, amely, ami nagyon fontos. A víz egy létfontosságú létfontosságú aspektus, az élet szempontjából. Vannak nagyon sokan, akik nem férnek hozzá az ivóvízhez, éppen ezért azt támogatom, hogy teremtsünk meg egy minimális szociális ellátási szintet. Sajnálatos, hogy a víz gazdálkodást privatizálták. Úgy gondolom, hogy ez teljességgel ellentmond a demokráciának. Fontos egy mechanizmust életbe léptetni, amely ellensúlyozná a túlzott privatizálást. És ugyanez vonatkozik a törmelék, illetve a homok kitermelésére. Semmilyen korlátja nincs a víz exportjának, és ezt is tisztázni kellene, ezt is pontosítani kellene. Ezáltal ugyanis megnyitnánk az utat a multinacionális vállalatok, valamint a felelőtlen menedzserek előtt, akik a sérülékeny felhasználók kárára nyerészkednének. Nagyon sok konfliktust idéz elő a víz szűkössége és a vízhez való hozzáférés. Ez egy olyan jog, amelyet biztosítani kell az állampolgárok számára, Fontos, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos döntéseket az állampolgárok befolyásolhassák, és a vízgazdálkodás állami kézben kell maradjon. Hallhattuk, hogy Horvátország az ivóvíz ellátás szempontjából nem jár élen, és védenünk kell az ivóvizet a kizsákmányolás, valamint a szennyezés előtt is. Víz. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót. Thank you very much, President. Atash Magai from DG Environment. Köszönöm szépen, elnök úr. Az MV főigazgatóság nevében szeretnék reagálni. Köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek, illetve mindazoknak, akik hozzájárultak a mai vitához. Nagyon sok fontos pontot vetettek fel, kritikát is megfogalmaztak. Üdvözöljük ezt eh, a vitát ebben a nagyon fontos kezdeményezésben, illetve várjuk majd a plenáris döntését is, illetve vitáját. Három pontot szeretnék felvetni, illetve tájékoztatást szeretnék adni, amely hasznos lehet a vita szempontjából és a végső jelentés kialakítása szempontjából. Az első pont – Ami a bizottságot érte az ensz a, vilá, a vize, mint közös javat ismerjük el, és ez része az emberi jogoknak is. A kommunikéből is egyértelműen kiderül mindez, illetve szeretnénk a biztonságos és minőségi vízhez való hozzáférés mindenki számára biztosítani az EU-ban és az EU-n kívül. Második megjegyzés. Ami a vízszolgáltatásokat illeti a belső piacon, nagyon fontos a semlegesség elvét szem előtt tartani. A bizottság feladata, hogy semleges maradjon, mindegy, hogy magán vagy állami kézben, önkormányzati kézben vannak-e a visszolgáltatók, fontosnak tartjuk a hozzáférés javítását, a visszolgáltatások javítását. Köszönetet szeretnék mondani Claude Turmes úrnak a megjegyzéséért, és szeretnék néhány információt megosztani önökkel. Április 20-án a zivóvízzel foglalkozó bizottság a 2 3-as sügelékét támogatta a vízkeret irányelvnek, technikai paraméterek is megfogalmazásra kerültek, hogyha a parlament és a tanács ezeket nem ellenzi, úgy ez lehetőséget biztosít a tagországoknak arra, hogy monitoringolják a folyamatot, és ez inkább egy probléma a megközelítés, probléma alapú megközelítést alkalmaz a kis visszolgáltatók esetében. Tehát ez egy nagyon fontos fejlemény. Jelenleg eh, a polgári kezdeményezés közvetlen hatásaként értékeljük az ivóvízre vonatkozó irányelvet, és egy weboldalat hoztunk létre, a safetodrink.eu weboldalat. Itt eh, dokumentumokat teszünk közé, és május 26-án az érintettekkel konzultációt, közkonzultációt szeretnénk folytatni. Sokan vetették fel a vízhiány kérdését, a felszíni vizek kezelésének kérdését, ivóvíz kérdését. Hetekkel ezelőtt a bizottság értékelést tett közé arról, hogy a tagországok hogyan vál, valósítják meg a vízkeret irányelvet, és mi úgy érzékeljünk, hogy a vízrendszerek 53%-a felel meg a megfelelő ökológiai feltételeknek. És fontos, hogy a gazdák hozzáférjenek a vízhez, az élővilág is. Folytatjuk a bizottsági munkát, reagáltunk a kezdeményezésre de ma is nagyon sok probléma felmerült, és igyekszünk mindent tőlünk tehetőt megtenni. Köszönöm. Thank you very much, and now I give the... Köszönöm szépen. A jelentés készítője a szó a vita lezárásaképpen parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretek mindenkinek, aki hozzászólt a vitához, köszönetet mondani, és próbáltam a lehető legtöbbet lejegyzetelni a megjegyzésekből, csak néhányra utalnék válaszomban. Feltételezem, hogy először is az EU kompetenciája a vízzel kapcsolatban az, hogy hogyan gazdálkodnak vele, és ki a tulajdonában van. Igen, a bizottság mindig azt mondja, hogy nincs kompetenciája, és hogy ez a tagállami hatáskör, de ír kollégám is megerősítheti azt, hogy egészen mások az intézkedései a trójka részeként a bizottság alást a tagállamok azt a, lehetnak azt a lehetőségét, hogy igenis beleszóljanak a vízgazdálkodásba és tulajdonlásba. Úgyhogy ez a jelentés nem azt akarja előírni a tagállamoknak, hogy mit tegyenek a vízzel, azonban védeni kell, és ez tőlük függ. És ezt ássa alá tulajdonképpen a bizottság. Az EU-n kívül ez még inkább egyértelmű, a privatizációs feltételek vonatkozásában nagyon sok projekt keretén belül. Nos, ami talán a legnagyobb sikere volt az Sziszjának, hogy a vizet a koncesziós irányelvből Michel Barnier kivette. Nagyon érdekes lenne nyomon követni, hogy a felülvizsgálat során mi a helyzet. Nagyon remélem, hogy ezt a jelentést nem arra fogják felhasználni, hogy ismételten megpróbálják a liberalizációt elősegíteni. Ami a víz, mint emberi jog kérdéskörét illeti. Nagyon fontos, hogy a parlament már kétszer is elismerte a vizet, mint alapvető emberi jogot, hiszen közjóról beszélünk, kivételes közjóról, jóról, hiszen közös forrása az emberiségnek, nem fedhetik le a belső piac szabályai. Az, az, ivóvíz, az ivóvízhez való jog alapjog kell, hogy legyen, nem pedig kereskedelmi célú áru cikk kell, hogy legyen. Volt egy állásfoglalás is 2006-ban ebben a témában, azt hiszem a negyedik vízfórum alkalmából. Egyetértek a víz keret irányelv segítségével meg kell próbálni őrizni a vizet. Ugye az emberek felül, felvilágosításáról nincs szó, pedig ez is nagyon fontos enne, hiszen az embereknek az öme nem zárja el rendesen a vízcsapot se. Még egy olyan országban sem, ahol naponta problémás ez a probléma, ez a dolog, és tudják az emberek bizonyos helyzetben, hogy igenis vigyázni kell rá de a, ennek a felvilágosításnak az irányelv részeinek is kell lennie. Ugye a mezőgazdaság, az iparák terén is szükség van erre, mert ők többet használnak a vízből, mint az állampolgárok. Ami a vízgazdálkodást és a közkezelést illeti, egyetértek azzal, hogy az állampolgároknak is bele kell tudni szólnia ebbe, és azt gondolom, hogy ezért fontos ez a jelentésben, és ezért kell a bizottságnak ilyen jellegű szakpolitikákra javaslatot tenni. Az állampolgároknak meghallgattatásra kell lenniük, hogy most magán vagy állami cég, és hogyan kezelik, hogyan gazdálkodnak a vízzel, ez alapvetően fontos létükhöz szükséges elem. Csak így lehet átláthatónak tekinteni, hogyha állami kezelésbe kerül, és döntést kell tudniuk hozni, hogy szükség van ekkora infrastruktúrális projektekre. Ezen kívül a vízszolgáltatást nem szabad, hogy a részvényesek profitja irányítsa. Néhány országban sajnos azt találjuk, hogy az infláció fölött kerül jóval többe a víz. Úgyhogy egyre nagyobb probléma az, hogy az emberek megengedhetik-e maguknak azt, hogy ö, vizet fogyasszanak. Ez rendeletben kellene, hogy szem teste töltsön. Értidi kollégánk a kvótát említette, ö, ami a Az egészségügyi világszervezet illeti napi 52 és 100 liter között mozog az a mennyiség, amire szükség van minimálisan fejenként az emberi élethez. Az összehasonlítást, a benchmarkingot is említette valaki, és hogyha ez a vízgazdálkodásra vonatkozik, akkor mindenképpen szociális védelemre is szükség van, mert a víz, mint említettük, nem ugyanaz, mint az összes többi árócikk nem csak a pénzügyi hatékonyság szempontjából fontos. Nos, ami a PPP-ket illeti, a bizottság tényleg említette a válaszában az ICA-nak, hogy olyan modell ez, amit tovább ki kell aknázni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt támogassuk, hiszen főleg ilyen partneri kapcsolatok keretén belül tudunk segíteni a fejlődő országoknak, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű víz álljon az emberek rendelkezése, Ami az ICI-t önmagát illeti. Nagyon sok jelentést olvastam ebben a témában, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vízhez való jog az első ilyen jellegű nyilatkozat volt, és több mint egy milliós aláírással bírt. Azt gondolom, hogy az európai intézményekben való bizalmat kell visszanyernünk, hiszen ezt a demokratikus eljárást lehetővé tettük az állampolgárok számára. Én akkoriban azt gondoltam, hogy nem túl erőteljes lehetőség eszköz ez, de mivel bebizonyosodott, hogy ez nem így van, várjuk a hasonlóképpen erőteljes választ a bizottságtól. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen, egy plusz pontunk van még. A módosító benyújtásának határideje május 21-e, és az MV-ben a szavazás 25-én, valamint a plenárison szeptemberben szavazunk. Egy, még egy napi rendi pontunk van, viszont meg kell, hogy várjuk a bizottságot. 5 perce felfüggesztem az ülést, és akkor utána megvitathatjuk az utolsó napi rendi pontot. Okay, I think that the commission is arrived and then... Azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy időközben befutott az Európai Bizottság is, és akkor folytathatjuk az ülést. Egy további rendi pontot fogunk megvitatni, ez a 19a rendi pont. Egy delegált jogi aktusra vonatkozó anyag, az Európai Bizottsággal való eszvecsere a kvantum pontos kijelzőkkel kapcsolatban, kadmium tartalmú kvantumpontokkal kapcsolatban. Taylor úr a zöldek nevében parancsoljon öné a szó. As you may know, the, uh... Nos, ahogyan tudják, a zöldek egyik képviselője, Jill Evans volt az aki illetékes volt a veszélyes anyagokkal eh, kapcsolatos eh, jogszabály felülvizsgálatáért. Ez volt a rossz irányelv. 2011-et írtunk akkor, most eh, pedig fontosnak tartjuk, hogy teljes körben át legyen ültetve a gyakorlatban ez az irányelv. Ez az irányelv korlátozza bizonyos veszélyes anyagok alkalmazását, nem csak azért, hogy az emberi egészséget védjük, valamint a környezetet, hanem azért is, hogy hozzájáruljunk a hulladék környezetbarát feldolgozásához. Az igazság az, hogy a 8-as preambulum bekezdésben a jogszabály azt is leszögezi, hogy korlátozni kell ezen veszélyes anyagok alkalmazását, ezáltal jelentősen növelhető a gazdasági hatékonysága a hulladék feldolgozásának az elektromos berendezések esetében, és mint olyan a megfelelő átültetés kulcsfontosságú ebben a jelenlegi fontos vitában, amely a körkörös gazdasággal kapcsolatos, kapcsolatban folyik. A bizottság kész arra, hogy delegált jogi formában mentességeket foganatosítson. A feltételek szerepelnek az ötös cikkben. A delegált jogi aktusban, amely itt van előttünk, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ki kell bővíteni a kadmium felhasználását a lámpákban és hasonló berendezésekben lehetővé téve a kadmium tartalmú kvantumpontok használatát. Továbbá egy új, konkrét mentességet is javasol a kadmium esetében a kijelzőkben. Alacsonyabb szintet javasol az általános mentességhez képest. A jelenlegi helyzet némileg eltér a már megszokott helyzettől, ugyanis korábban a cél az volt, hogy bizonyos veszélyes anyagok használatát helyettesítsük, amennyiben ez lehetséges. Ebben az esetben ugyanakkor nincsenek olyan termékek, amelyek kadmiumot használnának fel, például lámpák esetében. Ilyen termékek a piacon nincsenek, és a ezek esetében is alig mondható ez el. Úgyhogy a kérdés itt nem arról van szó, itt nem arról szól, hogy megszabaduljunk a kadmiumtól a létező készülékekben, hanem az a lényeg, hogy lehetővé tegyük-e a kadmium használatát az új az új berendezésekben. Ugyanis rendkívül mérgező anyagról van szó, és a környezet, valamint az egészség szempontjából ez komoly hatással lehetne. Az irányelv lehetővé teszi a mentességek biztosítását, de csak abban az esetben, hogy a kadmium helyettesítése nem kivitelezhető, vagy a kadmiumot helyettesítő anyagok nem megbízhatóak, vagy amennyiben a helyettesítés még negatívabb hatással járna. Úgyhogy nézzük meg ezen eseteket most részletesen. Kérdés, hogy a feltételek a lámpák esetében teljesülnek-e? olyan kadmium esetében, amely kvantumpontokat tartalmaz? A válasz nem, egészen egyszerűen azért, mert az ilyen termékek még nem állnak rendelkezésre. És ahogyan a bizottság is elismerte, éppen ezért bármilyen fajta esetlegesen pozitív környezeti hatást nem lehet bebizonyítani, ez pusztán egy feltételezés. Éppen ezért a bizottság által szerződtetett konzulensek, akik eh, tanulmányozták ezt a mentességet, azt javasolták, hogy ne eh, folytassuk a lámpákra vonatkozó derogációt. Következésképpen kérdés, hogy a diszpléjek esetében érvényesülnek-e az említett feltételek. Megint csak azt mondhatjuk, hogy nem, nem teljesülnek a feltételek, ugyanis eh, ezek technikailag jelen vannak televízió készülékekben, Belgiumban és az Egyesült Királyságban. Egy év azonban a helyzet más volt, amikor az OKO intézet értékelte ezt a gyakorlatot, és eh, azt javasolta, hogy konkrét delegációt eh, biztosítsunk három évre szóló mentességet. Nem sok minden történt az elmúlt évben, és jogalkotóként azt hiszem, hogy eh, napra késznek kell lennünk ne gondolják azt, hogy bíráljuk most az Európai Bizottságot, hiszen megértjük, hogy a döntéseket egy adott pillanatban meg kell hozni, ahhoz képest pedig a helyzet később változhat. Ugyanakkor mindenki megérti nyilván, hogy az Európai Parlament legalább meg kell, hogy próbálja azt, hogy a jelenlegi helyzet fényében hozzon döntéseket, nem pedig azon feltételek alapján, amelyek egy éve voltak érvényesek. Mondhatjuk persze, hogy mindez nem elég, hiszen van egy más anyag, amelyen helyettesíthető a kadmium, de az alternatíva kérdés, hogy több előnyel jár-e, mint hátrányjal. A litiumfoszfát nem egy ártalmatlan helyettesítő anyag, ugyanakkor a használata még nem korlátozott, és a besorolása kevésbé súlyos, mint a kadmiumé. Tehát az általam tanulmányozott információ azt bizonyítja, hogy az energia felhasználás szempontjából a kadmium tartalmú kvantumpontok legalább úgy teljesítenek, mint a helyettesítő anyag, tehát igazából környezeti előnye sincs annak, hogyha a kadmiumot tartalmazó kvantumpontokat használunk kadmiummentes pontok helyett. Biztos, biztonságos helyettesítő anyagok vannak, éppen ezért semmi nem indokolja azt, hogy mentességet biztosítsunk a diszpléjek esetében a kadmium tartalmú kvantumpontoknak. Éppen ezért a mentesség biztosítása az LED lámpákban ellent mondana annak a tanácsnak, amelyet a tanácsadók megfogalmaztak, és ennek különösebb környezeti előnye sincs a hagyományos módszerekhez képest. A második kérdés az volt, hogy a legutóbbi fejlemények alapján a kadmiummentes kvantumpontok használata energiafelhasználás szempontjából és a színminőség szempontjából milyen Egyetértenek-e azzal, hogy az önök fő indoklása az, hogy a kadmiummentes kvantumpontok technikailag még nem állnak rendelkezésre. Egyetértek azzal, hogy ez az indoklás már nem állja meg helyét. És végül szándékukban áll-e egy kettős mentességet elfogadni a diszpléjekre vonatkozóan? Volt egy szinten egy általános mentesség és egy konkrét lenne, ami úgy tűnik, hogy egy alacsonyabb szintre korlátozódna. Nem tudom, hogy a kettő hogyan kapcsolódik össze. Ez azt jelenti, hogy a specifikus mentesség csak akkor kerülne alkalmazásra, hogyha a magasabb szintű általános mentesség már hatáját veszti? Várom a válaszokat. Köszönöm. Thank you very much for you. Köszönöm szépen a kérdést. Most pedig Berder asszonynak adok szót egy plusz kérdéshez, utána pedig a bizottság válaszol. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Kis kollégámnak uh, a nézetek bemutatását, átfogó módon tájékoztatott bennünket. Azt gondolom, hogy mind azok, akik követik ezt a vitát, uh, meg vannak rökönyödve, amiatt, hogy a kadmium használták időtartamát a bizottság kibővítette. Úgy érezzük, hogy ez nagyon-nagyon mérgező anyag, és nem értjük azt, hogy miért van szükség a határidő kibővítésére. A bizottság döntését az OKO intézet tanulmányára alapozta a mentes technológiák alkalmazásában. Nagyon sok előrelépés történt. A Samsung cég például illetve az e, LGC egy új terméket dob piacra, kvantummenteset. Bizonyos cégek pedig már bejelentették azt, hogy más kadmiummentes technológiájuk is van. A kérdéseim a következők. Milyen jelzéseket küldünk a cégeknek mindezzel, ha már egyszer kimondtuk azt, hogy tovább kell lépni? a kadmium a higainál is mérgezőbb. Tehát a derogáció kibővítése hogyan mozdítja elő a zöld energiás munkahelyeket, úgy érezzük, hogy mindez meg fogja nyitni a kaput az olcsóbb kínai importok előtt, és a zöld technológiáknál nem csak e, Európában, hanem a e, világon is az az előfeltétele, hogyha ezeket a toxikus vegyi anyagokat visszaszorítjuk. A kibővítés azt jelenti, hogy 5 tonnával több kadmium kerül addig is a környezetbe. Mi történik ezekkel az eszközökkel élettartamuk lejárta után? Az emlősök, növények nagyon gyakran ezt könnyen felszívják a környezetből, tehát nem csak a parlament kéri, kéri mindezt, az én országom az Egyesült Királyság, a tanácsban is aggályok fogalmazódtak meg, és várom a tanácstól az alátámasztást. Köszönöm szépen. Most a Julio Garcia Borgesnek adok szót a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni a késésért. Úgy tudtuk, hogy a vitára egy kicsit később kerül sor. Következővel szeretném kezdeni. Nagyon sok munka van még az irányelv kapcsán, mert használatát továbbra is lehetővé tenni. Két kérés érkezett a megújítása, kibővítése. Decemberben kaptam meg az egyiket 2012-ben, ez májusban 2013-ban kapott egy második kérést. Az értékelési folyamatot azonnal elindítottuk, és a jelentés az elmúlt év áprilisában sikerült finalizálni. A következő lépés a csoporttal való konzultáció volt, amikor a bizottság egyhangulag, illetve a bizottság javaslatát egyhangulag támogatta a szakítő csoport, amikor a konzultációra az elmúlt év júniusában sor került, akkor az egyik érintett sem érezte úgy, hogy a határidő kibővítése ne volna alátámasztott. A szolgálatok közötti konzultáció is megvalósult, és a delegált irányelvet a bizottság ezen év januárjában fogadta el, a parlament és a tanács nem e, élt ellenvetéssel, viszont e, a fordítások miatt volt egy eljárásbeli probléma, és a delegált irányelvet e, ez érintette. Tudjuk azt, hogy a tanács nem fog ellenkezni, volt egy javaslat egy tagország részéről, Ezt a kérdésről néhány héttel ezelőtt volt a vita, és csak két tagország ellenezte e, a delegált aktust. Ezt a bizottsági delegált aktust a nagy többség támogatta. Ami magát az anyagot illeti, A delegált irányelv tartalma a következő. A 39-es kivétel, a 3-as függelékben 2017. júniusáig szeretnénk kibővíteni. Ez a 16 as ugrék értelmében történő kivétel lenne amely július 1-ével járt volna le 2014-ben, de mivel érkezett egy kérdés a kibővítésre vonatkozóan, a kibővítés alátámasztását értékelni kellett először is. Egy új kivételre tettünk javaslatot, a 39-es B-re, a pontokban történő kadmium használatra. Ez egy új kivétel, amelyet nagyon szigorú küszöbök szerint kell megvizsgálni. A 0,2 mikrogram négyzetmilliméterenként volna a küszöbb érték, és június 2018-ig hosszabbítanánk meg mindezt. Az érvényesség kiterjesztése a jelenlegi kivételre úgy tűnik nem ellentmondásos. Igaz az, hogy a bizottsági szakértő úgy értékelte, hogy ezek a kivételek, ami a gyakorlati megvalósítást illeti, nem teljesítenek hasznos célt, mivel ilyen típusú um, piaci megvalósítás még nem volt, viszont ez a kivétel benne van az irányában, és mi azonnal reagált, illetve azonnal reagáltak az érintettek, és azzal érveltek, virágításra vonatkozó alkalmazásokat meg kell újítani, és ennek érdekében szükség volt arra, hogy a jelenlegi um, határidőt kibővítsük. A következő ellentmondások érzékelhetőek, az új 29, 39 per B kivétel, a kadmium használatát illetően a kvantumpontokban, Ami ezt a kérdést illeti, szeretném jelezni, hogy jelenleg, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb megfontolás, nem léteznek kadmiummentes kvantumpont alkalmazások a piacon, a diszpléjekben. Egy évvel ezelőtt, amikor a bizottság értékelése elkészült, ez a technológia, ez a kadmiummentes technológia nem volt hozzáférhető, és most egy évvel később úgy tűnik, hogy ezek az alternatív technológiák, kadmiummentes technológiák esetleg hozzáférhetővé válhatnak az elkövetkezendő hónapokban, először Kórában, majd Európában, viszont eh, emiatt még nem kell mindezt elleneznünk. A kadmium-free technológia jelenleg nem hozzáférhető, ezt nem lehet megtalálni, úgymond a polcokon ezeket a termékeket, másrészt pedig, ami a kivétel törlését illeti, mindez piac torzítást is eredményezhet, ellátási problémát is, hiszen nem tudjuk azt, hogy a gyártók a piacot el tudnák látni ezekkel a kadmiummentes technológiákkal. Az alternatív kadmiummentes technológia még nem került tesztelésre, nem értékelték, és elhangzott az, hogy bizonyos foszfátot is feltételezne, amely ugyanúgy káros az emberi egészségre. Ezen kívül még egy gyakorlati érvet is beszeretnék mutatni, hogyha a parlament ellenzi ezt, akkor vissza kell lépnünk a kiinduló pontra, és újból kell indítanunk egy folyamatot, amely új tudományos értékelésekkel, hogy támaszkodjon szakértői csoportokra, illetve egy belső bizottsági értékelésre, konzultációra, és ez akár két évet, vagy még többet vehet igénybe, és ezzel a kivétel lejártának határidejéhez már közel is kerültünk, időközben a jelenlegi kivételek maradnának hatályban, mivel a kibővítést néhányan kérték. Azt gondolom ezzel sikerült a legtöbb kérdésre reagálnom. Miért is javasoljuk ezt a kivételt? Azért, mert az alternatív kadmiumentes technológiák még nem hozzáférhetőek, és miért létezik ez a kettes kivétel a 39 és a 39, 39B, a 39A tulajdonképpen a jelenlegi kivétel, az a kivétel, amely a korábbi irányában szerepel, és ez az új kivétellel a kvantumpontokra vonatkozóan, megvilágításokban, világító testekben, szigorú feltéteket állítanánk a kivétel alkalmazására vonatkozóan. Ez a két kivétel milyen viszonyban áll egymással, ami az elsőt illeti, egy korábbi lejárási határidő lenne, és a második esetében a kadmiummentes kvantum pontok alkalmazása, mint kivétel továbbra is érvényben maradna egy további évig, ez pedig több időt hagyna a piac szereplőinek az átállásra, az új technológiára történő átállásra illetve lehetővé tenni ezt, amennyiben erre szükség van, szemített alternatív értékelésére. És néhány szót szeretnék szólni egy olyan érve reagálva, amelyet már hallottunk a vita során, hogy ennek milyen hatása van a munkahelyekre, munkanélküliségre, a tény az, hogy mindazok alapján, amit tudunk, az első cég, amely piacra juttat, kifejleszt kvantum, kadmiummentes kvantumpontokat, illetve technológiát, nem európai cég lesz, tehát eh, ebből a szempontból Amennyiben a kivételt töröljük, valószínűleg pozitív a feltételeket teremtünk az importok számára Európában, elektronikus termékek esetében. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy a parlament nem ellenzi majd ennek a delegált irányának az elfogadását. Köszönöm. Köszönöm szépen a pontosításokat. Van még egy további hozzászólási ö, igény. Gutland asszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy másik szavazásról érkeztem, ezért késtem egy kicsit el. Ez nagyon fontos kérdés, úgyhogy szeretnék hozzászólni. Főleg tekintettel arra, hogy tudom, hogy frakcióm, a szocialista frakció aggódik a javaslat miatt, a delegált jogi aktus miatt. Ennek nagyon sok hatása lehet az emberi egészségre. Azt hiszem, fontos pontosan rámutatnunk a problémára. Olyan anyagról van itt szó, amely a környezetben nagyon sokáig megmarad hatása lehet az ökoszisztémákra, bekerülhet a vízbe, a halak, a növények elfogyasztásával visszakerülhet az élelmiszerláncba, és tudjuk, hogy ami az embereket illeti, a vesét veszélyezteti. Nagyon veszélyes anyag, rákkeltő. Tudjuk, hogy az oszteoporózist is negatívan befolyásolja a kadmium. Mivel mindezt tudjuk, és az egész uniónak a kibocsátásokkal kell küzdenie, és ezek korábbi hatásaival, rendkívül körültekintésről kell tanúbizóságot tennünk, meg kell értenünk, hogy ez mennyire mérgező a környezet, illetve az egészség szempontjából. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy a meghosszabbítás vonatkozásában. Annyit szeretnék elmondani, hogy már vannak új technológiák, és szerintem a bizottság nem megfelelően alkalmazza őket. Ez eléggé sajnálatos és frusztráló tényező. Tudom, hogy az egész frakció nincs jelen, de azt tudom, hogy mi ebben a témában igen kemény vitákat folytattunk már. Azt gondolom, hogy a bizottság várhatja azt, hogy nagyon sokan fognak ellenállni ennek. Igen, kemény vitának nézhetünk elébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem volt további kiegészítő kérdés. Akkor visszaadom Taylor úrnak a szót, hogyha lezárná a vitát a bizottsági pontosításokat követően. Uh, Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon érdekes dolgokat mondtak a kollégák, ezért is köszönet. Válaszolva a bizottságnak, rámutattak arra, hogy az általános kivétel 2017. június 30-ától alkalmazandó, és hogyha most visszavonnák azt, mivel 20 hónapra van szükség ehhez, nagyon közelítünk a dátumhoz. Igaz, hogy most ilyen 6-12 hónapos differenciáról beszélünk, de ez nem lehet oka annak, hogy derogációt adunk egy olyan rendelkezésnek, amely egy törvényben található. Még ha több lesz, mint 6-12 hónap, Eh, ez akkor történhetek, hogyha az év előtt további új eh, eh, kérelmet kapnak, és akkor lehet megint dönteni a kivételezésről. Hogyha ezt a további időszakot hozzátesszük, akkor 2018 elejénél vagy a közepénél tartunk. A közepénél vagy a végénél tartunk. 2018. júniusa a határidő. Nyilván, ha van egy olyan cég, ami úgy gondolja, hogy jobb megoldást talál, akkor javasol, akkor jelentkezhet a derogáció vonatkozásában. Nos, ha visszatekintünk a rossz irányelv eredeti szándékára, hogy korlátozzuk, csökkentsük a veszélyes anyagokat az elektronikus berendezésekben, azt gondolom, hogy hát felmerül a kérdés, hogy ez sikerre jár-e akkor, hogyha engedélyezzük azt, hogy a kadmium mennyisége a környezetben növekedjen. Ez volna az eredménye a derogáció kiterjesztésének meghosszabbításának. Úgy gondolom, legalábbis az én választóim hozzáfordulnának, illetve minden választó hozzánk, hogy a megfelelő irányt vegyük fel, hogy az EU bizonysággal szolgáljon a gyártók számára. Általában kereskedelmi dolgokat nem szoktam itt emlegetni, de két-három napos szállítással 3199 euróért tudnak olyan tél, termékeket szállítani, amelyben kadmiummentes kontaktpontok vannak. Meg tudom adni a címet, az e-mail címet is, hogyha valaki ezt saját maga, a saját szemével akarja látni. Tehát csak annyit szerettem volna nem, de a technológia rendelkezésre áll. Az a tény, hogy nekünk, jogalkotóknak tisztelve kell tartanunk a jelenlegi törvényeket. Továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy a derogáció kiterjesztése vagy biztosítása nem megfelelő kritériumok alapján történik. Ezt újra kellene értékelni a bizottságnak, hogy ne legyenek nem indokolt kivételek. Ehhez viszont a delegált aktust el kell utasítanunk. Következésképpen a mi frakciónk olyan állásfoglalási indítványt fog kérni, amelyet a következő plenáris napirendjére tűznének, és kérem a kollégákat és a frakciókat, hogy csatlakozzanak hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr! Okay. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Ezzel lezárjuk az ülésünket. A következő ülés május 18-án 19 órakor Strasbourgban, Brüsszelben pedig május 26-án kerül megrendezése. Köszönöm szépen, mindenkinek jó étvágyat kívánok!